Kedves kollégák, hölgyeim és uraim, kérem, hogy foglaljanak helyet. Üdvözlöm a szédeülés résztvevőit, amelyet utána azonnal az AFET és az SZEDE e e együttesülése fog követni segíteni a NATO főtitkárának részvételével. De ahogy ez szokott lenni, webstreamingelik ezt az ülést a tolmácsolással együtt, és a prioritásokat azok a nyelvek kapják, amelyeknek teljes jogú tagjai vannak jelen a CD-ben, lévén, hogy ez egy különleges alkalom, ehhez még hozzátettünk egyéb nyelveket is a tolmácsolás vonatkozásában. a jegyzőkönyveket később fogjuk elfogadni, és akkor most kérem, hogy először is fogadjuk el a mai napi rendet. Hogyha nincsen senkinek észrevétele, akkor elfogadottnak tekintjük a napi rendet és azonnal meg is adom a szót az AFET elnök, elnökének, David McAllisternek, aki, és kedves vendégünknek. Ked, tisztelt résztvevők, hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Nagy öröm, hogy üdvözölhetem Önöket a külügyi szakbizottságunkban, illetve a védelmi albizottságban, illetve a NATO főtitkárát is. Stoltenberg főtitkár úr nagy öröm számunkra, hogy itt üdvözölhetjük mai ülésünkön. Köszönöm, hogy eljött, köszönöm, hogy eszmét cserél tagja, a szakbizottságunk tagjaival. Ön rendszeres vendég a mi szakbizottságainkban, ami azt bizonyítja, hogy közös elkötelezettségünk a NATO és az Unióban egymás mellett megvan. Bizonyos politikai nézetkülönbségek vannak az Európai Parlamenten belőtt, ezzel, ennek ellenére az Európai Uniónak és a NATO-nak együtt kell dolgoznia, és valamennyi tagállam azonos kihívásokkal kell, hogy szembenézzen, ezért fontos, hogy megtaláljuk a megfelelő szinergiákat, illetve a, egymást kiegészítően tudjunk dolgozni mind az Unióban, mind a NATO-ban. Számos kihívást képező témáról beszéltünk az elmúlt hetekben, és odáig jutottunk, hogy a nemzetközi politikai eh, helyzetkép az elmúlt hónapokban drámaian megváltozott. Szerencsére elismerhetjük, hogy az instabilitás, a konfliktusok, amelyek eh, elmélyültek az elmúlt időszakban, illetve az unió szomszédságában, ez azt jelenti sajnálatos módon, hogy rosszabbra fordult a helyzet. A nyugat-balkáni helyzet komolyan aggasztó, a szíriai helyzet is, illetve valamennyien abban vagyunk érdekeltek, hogy a béke, stabilitás létrejöjjön a közel-keleten is az ISIS eh, eh, és eh, a szörnyűséges terrorista ideológiával szembe kell néznünk itt Európában. Az unió-törökországi kapcsolatok is kritikus fázisba érkeztek, Észak-Koreából is aggasztó jeleket kapunk. Hölgyeim és uraim, végezetül azzal mondom, hogy az Európai Parlament mindig is támogatta az Európai Unió NATO együttműködést, és fontos, hogy elmélyítsük ezt az együttműködést. ez viszont fontos, hogy megismerik az ön véleményét is, főtitkár úr, a közelmúlté fejleményekről, illetve hogy hogyan tudunk a az Unió-NATO együttműködésben tovább lépni. Most azonnal át is adom akkor a szót főtitkár úrnak, és utána akkor pedig egy eszmecserét folytatunk. Üdvözlöm! Thank you so much, and thank you, uh, David. Köszönöm szépen, és köszönöm David és Anna a meghívást, hogy újból itt lehetek önök előtt, ezen szakbizottságok előtt beszélve. Voltam már itt, legutóbb a közvetlenül a Varsói csúcs előtt, amelyre a múlt év júliusában került sor. Most újból azért állok önök előtt, mert mindössze három, három hetünk maradt a NATO vezetők találkozásáig, akik május 25-én találkoznak Brüsszelben. És örömmel mondom el önöknek azt is, hogy amióta legutóbb találkoztam önökkel, nagyon nagy előrelépéseket könyvelhettünk el az EU és a NATO közötti együttműködés területén. Elsőként Juncker elnökkel és Tusk elnökkel írtam alá Varsóban, júliusban a közös nyilatkozatot, majd ezt követően Mogherini főképviselő asszonya, decemberben egyeztünk meg 42 konkrét olyan intézkedése kapcsolatban, melyeknek a célja az Európai Unió és a NATO közötti együttműködés megerősítése. Ezt a kooperációt folyamatosan erősítjük, méghozzá azon tény alapján, azon tény figyelmevételével, hogy nem minden EU tag tagja a NATO-nak, és nem minden NATO tag tagja az Európai Uniónak ezért ebben a keretben mindenképpen teljes egészében figyelembe vesszük az egyes országok döntéshozatali autonómiáját, tiszteletben tartjuk a két intézmény közötti különbséget, ugyanakkor azt is felismerjük, hogy nagyon sokat nyerhetünk mindketten abból, hogyha szoros együttműködésben dolgozunk. Ugyanis nem minden tag egyezik meg, emellett tudjuk, hogy az Európai Uniós országokban élő emberek 90%-a NATO szövetségi tagállamban lakik és él. Ugyanolyan biztonsági körülményekkel kell szembe kell néznünk, ugyanolyan biztonsági kihívásokkal délen, az ISIS-szel szemben Észak-Afrikában, Dél-Európában, és ugyanazon kihívásokkal kell szembenéznünk a megerősödött Oroszországgal szemben. Ezért nagyon komoly okai vannak annak, hogy valóban érdemes az EU-NATO együttműködést erősíteni, és pontosan ezt tettük ezzel a közös nyilatkozattal, és a 42 olyan célkitűzéssel, amelynek végrehajtását mostanában tervezzük. Ez a 42 célkitűzés azt is magába foglalja, hogyan tudunk közelebb együttműködni a kiberbűnözés területén, a kibertámadások területén, a terroristákkal elleni harc területén és számos egyéb kérdéskörben. A jó hír az, hogy igenis vannak előrelépések. Mogherini főképviselő asszony júniusban ö, számol be erről az Európai Unió elől, én magam pedig az EU, a NATO tanácsa előtt szintén ugyanebben a hónapban, majd ezt követően vizsgáljuk meg, hogy mit tehetünk annak érdekében, hogy tovább építsük és erősítsük a kooperációt. A jó hír az, hogy nem csupán konkrét intézkedéseket hajtunk végre, hanem képesek voltunk az egész kérdéskörnek a kultúráját megváltoztatni. A kooperáció már nem kivételes eset, hanem maga a norma az Európai Unió és a NATO között. Korábban inkább kivételnek tekintettük az ilyen jellegű együttműködést. Ezért örömmel mondom el önöknek elsőként azt, hogy folyamatosan történnek előrelépések, és az EU-NATO együttműködést új szintre vittük fel. Ugyanezt az üzenetet küldtem az európai védelmi minisztereknek is. A legutóbbi máltai ülésen, amelyre múlt héten vettem részt. Ott elmondtam, hogy konkrét, végrehajtható példáink is vannak a mediterrán térségben, meg is tekintettük ezeknek egy részét a, a máltai part mellett. A NATO Sea Guardian művelete közvetlen támogatást ad az Európai Unió Szofia műveletének a közép-mediterrán térségben. A múlt héten négy NATO hajót, három NATO tengerészeti légijárműt és további eszközöket bocsátottunk a rendelkezésükre, amelyel a Szofia műveleteket támogatjuk. Emellett a GNC keretében is együttműködünk a NATO tengerészeti jelenlétével, mely segít, nem csupán az EU-Törökország megállapodást támogatja, hanem általánosságban is segít a migrációs folyamatok kézben tartásában. Tehát nem csak szavakat használunk, hanem valódi tevékenységekkel és intézkedésekkel is erősítjük a két intézmény, a két szervezet közötti együttműködést, és örömmel várjuk a jövőt is ezen a területen. Azután, ahogyan már kitértem rá, az államfők és kormányfők NATO-val való találkozással május 24-én kerül sor itt Brüsszelben. Ugyan rövid találkozó lesz ez, azonban nagyon fontos ülésre számítunk. Ugyanis ez lesz az első olyan találkozó, ahol az új amerikai elnök meglátogatja, az, e- meglátogatja Európát a NATO ülés keretében, illetve ez lesz az első olyan ülés, melyen az új francia elnök vesz majd részt. Így biztos vagyok benne, hogy a május 25-i NATO ülés nagyon komoly üzenetet küld majd ki a világnak a transatlanti egységről és védelemről, már azáltal is, hogy kombináljuk ezt az ülést, és mind a 28 Európai Uniós résztvevő is részt vett majd rajta. Sőt, 29, ugyanis Montenegro is éppen azon dolgozik, hogy a szövetség tagjává váljon, a 29. tagjává, és reméljük, hogy néhány héten belül az összes parlament ratifikálja az ehhez szükséges döntést. A két fő kérdéskör, melyre a NATO mitingen belül sor kerül majd, egyaránt fontos az Európai Unió és az egyes tagállamok számára is, függetlenül attól, hogy részei ők-e a NATO-nak vagy nem. A transatlanti kapcsolatok, a költségek megosztása és a terrorizmus elleni harc lesznek a legfontosabb kérdéskörök. Röviden szeretném átnézni a két legfontosabb témakört, nem fogom bemutatni a teljes napirendet, önökre is rengeteg önöknek is rengeteg ideje marad még, hogy a későbbiekben kérdéseket tegyenek fel ezekkel kapcsolatban. Tehát csak pár szót fogok elmondani a két legfőbb témakörről, amelyet a májusi ülésre tervezünk. Először a terrorizmus elleni harc. A terrorizmus valós fenyegetés. Terrorista, terroristák támadják meg Európai Uniós országaink fővárosait, NATO országainkat is, és azt láthatjuk, hogy ezek a támadások kifejezetten a nyílt eh, társadalom, befogadó társadalom ellen irányulnak. Ezért viszont kell, vissza kell támadnunk, és na, intézkedések széles skáláját kell használnunk. Nem csupán politikai, de diplomáciai, gazdasági, belpolitikai, nemzetpolitikai intézkedésekre is szükség van. Számos olyan intézkedésre van szükségünk, amelyek kifejezetten civil jellegűek, nincsen hozzájuk szükség a NATO-ra vagy katonai erőkre, azonban egyes intézkedéseken belül a terrorizmus elleni harcban szükség van katonai beavatkozásra is, ugyanis van ennek a harcnak egy katonai vertülete. Az elmúlt években, de az elmúlt hónapokban is az ISIS elleni harcunkban láthatjuk az iraki és szíriai területeken, hogy ezek valóban szükségesek. A NATO eddig is és most is kulcs szerepet játszik ezen terrorizmus elleni harcban a katonai területén. Kulcs szerepet játszottunk Afganisztánban is már számos év óta. Katonai jelenlétünk Afganisztánban a legnagyobb misszió, amelyet vala lefordatott ez a szervezet. És az össz, a NATO összes szövetsége részt vett, e, részt vállalt ebből, de számos nem NATO ország is. Ugyanis ők is olyan partnerek, akik részvételükkel segítették az afganisztáni misszióinkat. és, mint mondtam, sok olyan EU tagállam is részt vett, akik nem tagjai a NATO-nak. Közös erőfeszítés volt ez tehát, és továbbra is folytatnunk kell a jelenlétünket is. A katonai bevetést már lezártuk, azonban továbbra is folytatjuk a jelenlétünket. Egy olyan rendszert szeretnénk kiépíteni, amelyel segíthetünk ennek az országnak, hogy maguk tudjanak, tudják felvenni a harcot a terrorizmussal, és felá- újraépíthessék saját rendszereinket. Afganisztánból és Bosznia-Hercegovinából, illetve Koszovóból is a tapasztalatainkból azt olvastuk ki, hogy hosszú távon sokkal nagyobb előnye van, hogyha a helyi erőket vagyunk képesek eh, megtanítani arra, hogy ők eh, szilárdítsák meg a helyzetet, ahelyett, hogy a NATO nagy számmal lenne jelen az országban. Vagyis képítünk egy helyi kapacitást, és helyi erőket képzünk ki. Ez a kulcsa a terrorizmussal szembeni harcunknak helyi szinten is. Az afganisztáni jelenlétünket a jövő években még fenntartjuk, és döntést hozunk azzal kapcsolatban is, hogy pontosan hogyan tudjuk erősíteni a terrorizmussal szembeni harcunkat, főleg az amerikai által vezetett ISIS elleni koalícióban, amely Szíriában és Irakban vállal feladatokat. Például Irak területén már tiszteket képeztünk ki ezen munka támogatására, azonban itt még komoly potenciálok rejlenek. Nem csupán harci műveletekben kell részt venni, hanem hanem más olyan intézkedésekbe is, amelyekhez sokkal több idő kell, méghozzá abban, hogy az iraki embereknek megadjuk a lehetőséget és a képességeket, hogy saját maguk stabilizálják a helyzetet, és tudják felvenni a harcot a terroristákkal. Számos országgal dolgozunk tehát együtt, annak érdekében, hogy segítsünk saját régiójuk stabilizációjában és a terrorizmussal szembeni harcban. Majd egy másik témakör, mely szintén előjön még a májusi együttműködésben, és amely területen még mindig fontos lesz. A NATO és az Európai Unió is nagyon sok eszközzel rendelkezik, de együtt jóval nagyobb eszközkészletet tudunk összetenni, mint amennyit egyesével tudnánk használni. Tehát a másik nagy témakör, amelyet a májusi ülés során még átbeszél, átbeszélünk, a transatlanti kapcsolatok és a terhek megosztása. Ahogyan önök is tudják, a NATO szeptemberi, 2014. szeptemberi döntései alapján leállította a megszorításokat a védelmi pénzek területén, és úgy döntött, hogy a GDP 2%-át fogja az, elmúlt, az elkövetkezendő 10 évben védelmi kiadásokra költeni. A jó hír az, hogy valóban sikerült megfordítanunk a hanyatlást. Ugyanis hosszú évek után, melyek során folyamatosan visszafogták az európai országok és Kanada a védelmi kiadásaikat, 2014-ben már az első évben, miután a kötelezettségvállalást felvállaltuk, azonnal növekedést láthattunk. Nem csökkentek, hanem kifejezetten növe, növekedtek a védelmi alapok. A 2016-os évben, a második évben már jelentős növekedést láthatjunk Európa és Kanada területén a kiadásokban. Reál értéken 3,8%-kal nőtt a védelmi kiadásokra fordítható alapok eh, mennyisége, amely mindegy 10 milliárd eurót jelent. Még rengeteg minden áll előttünk, még sok eh, lépést kell megtennünk. Egyes eh, szövetségeink ugyanis már elérték a kitűzött céljaikat, mások még hátrébb vannak, de mindenki jó irányba halad, és mindenki megfelelő módon növeli a kiadásaikat. A terek megosztása nem csupán a kiadásokról, a pénzekről szól, hanem a kapacitásokról is. Több modern kapacitásra, képességre van szükségünk annak érdekében, hogy erős, hiteles, elrettentő erőt tudjunk mutatni az ellenfeleinknek. A célunk nem az, hogy konfliktus provokáljunk, hanem kifejezetten az, hogy megelőzzük azt. Emellett hozzá kell járulnunk, a hozzájárulásokra van szükség a NATO missziók számára is, melyekből egyeseket együttműködésben végzünk az Európai Unióval. Mindezen kérdésekre kitér majd a kitérnek majd az állam és kormányfők a május ülésen. A terhek megosztása a transatlanti szinten az EU-NATO kooperáció egyik fontos központi kérdése. Ezért szeretném újból aláhúzni, hogy az erős európai védelem kiemelt fontosságú, ugyanis nem csak az Európai Unió számára előnyös, hanem az, e, hanem az egész, hanem egész Európa és a NATO számára is előnyöket jelent. Ezért az Európai Unió biztosítani szeretné azt, hogy a saját intézkedései kiegészítsék a NATO intézkedéseit, ne pedig versengjenek azzal. Ezt az vállalást pedig nagyon sok Európai Uniós vezetőtől hallottuk már, és ez mindenképpen pozitív. Hallottuk, hogy a jobb európai védelemhez nagyobb kiadások kellenek, több közös gyakorlat, a kapacitások fejlesztése és építése, erősebb együttműködés, azonban nem arról van szó, hogy Európai Uniós haderőt akarunk ezzel felállítani. Nem olyan közös szerkezeteket kívánunk, kívánnak létrehozni, amelyek megegyeznek a NATO erőivel, hiszen ennek nem lenne értelme. Ezért is fontos, hogy az Európai Unió és a NATO együttműködjön, ne pedig versengjenek egymással, hiszen ennek nem lenne megalapozott értelme. Mint mondtam, az Unióban élők 90%-a NATO szövetségi tagállamban él, így tehát magunkkal lennénk folyamatos versenységben, versengésben, az pedig semmiképpen nem lenne pozitív megoldás. Az én üzetem az önök számára tehát az, hogy a NATO részt vesz ebben az együttműködésben, a NATO reagál a folyamatosan változó kihívásokra és a biztonsági körülményekre. Például a legnagyobb fejlesztéseket hajtottuk végre az elmúlt évek során, méghozzá az Európai Unióval együttműködésben. Ugyanis együtt erősebbek vagyunk, együtt képesek vagyunk jobb reakciót adni az egyre nagyobb nemzetközi kihívásokra, függetlenül attól, hogy ezek az Európai Uniót vagy a nato fenyegetik. Köszönöm szépen! Thank you, Jens Köszönöm szépen Jens Stoltenberg, köszönjük az előadását, és most először is szeretném megadni az albizottságunk elnökének, eh, Fritiga eh, képviselőnek, majd pedig a NATO parlamenti közgyűlés képviselőjének a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! Tisztelt főtitkár úr, köszönöm, hogy eljött körünkbe, és köszönöm, hogy mindig kész arra, hogy eszmecserét folytasson velünk. Ezt mi igen nagyra értékeljük. Engedje meg, hogy a a Biztonsági és Védelmi Bizottságnak valamennyi tagja nevében mondjak köszönetet. És egyben azt is köszönöm, hogy az aggodalmainknak is ön is hangot adott, tekintettel a Kabulban történt terrorista támadásra, ami úgy tűnik, hogy a a kabuli misszió ellen irányult, amely segíti az afgán ö, civileket és ö, katonai és ö, polgári erőket, és nagyon sokan megsebesültek, köztük három amerikai ö, katona is és hát mélységes együttérzésünkről szeretnék tanúbizonyságot tenni a családtagjaiknak. Említette a biztonsági kérdést itt Európában, de nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy közel-kelet, tágabb értelemben véve, és különösen Afganisztánban nagyon komoly erőszak cselekmények történnek, és ezért fontos a NATO erőknek az együttműködése, az Európai Unió civil misszióiknak a tevékenysége is, és ezek értékes tevékenységet folytatnak. Saját kérdésemet is szeretném egyben feltenni, és megkérném, hogy egy kicsit beszéljen az afganisztáni jelenlegi helyzetről, valamint arról, hogy milyen változásokra van szükség a misszió mandátumában, annak érdekében, hogy meg tudjunk felelni a kihívásoknak. Szeretném ugyanakkor azt is meg kérdezni öntől, hogy milyen tervek, elképzelések vannak a NATO keleti szárnyával kapcsolatban, illetve harmadikként a legutóbbi interparlamentáris ülés a, bizots, a biztonsági és külügyi kérdésekkel foglalkozott, ez Máltában tartotta ülését, és ott a parlamenti képviselők is jelen voltak az uniós tagállamokból, és jelentős európai parlamenti delegációk is, többek között McAllister elnöknek a vezetésével. Frederica Mogherini megjegyzését is, őre is felhívta a figyelmet, hogy fokozni kell a földközi tengeren a különböző műveleteinket, különös tekintettel arra, hogy valóban fel tudjunk lépni az emberkereskedelem ellen, azok ellen, akik az embercsempészetből hasznot húznak. Erre ki tudna-e térni, és egy kicsit beszélne arról, hogy hogyan lehet itt fokozni az együttműködést az Európai Unió és a NATO között. Köszönöm. Köszönöm, Anna Fatiga, és akkor Ifa Kylie. Tisztelt Főtitkár kedves kollégák, az Európai Parlament és a NATO parlamenti ülés közgyűlése nevében üdvözlöm én is ön. Nagyon érdekes és fontos az, hogy rendszeresen eszmét cserél a NATO és a parlament, ez kontinensünkön és a világon mindenütt a képviselők nagyon sokat tesznek hozzá a parlamenti diplomáciához és értékeinket is képviseljük. Fontos ezt képviselni a védelmi és biztonsági politikában is. Többször hangsúlyozta, és a hozzászólásában is, hogy az Unió és a NATO rendkívül komplex helyzettel van áll szemben, talán ilyen még nem volt, és nem csak itt, hanem a globális szinten is. Itt a közelben Libiától Szíriáig, és a nyugat-balgánon is a stabilitási helyzet megváltozott, instabilabbá vált a közelmúltban. Komplex veszélyek vannak, mint a hibrid fellépések, a kiber támadások, és ott van Törökország retorikája, amely ugyanakkor NATO szövetségesít, ott van ugyanakkor a Brexit, ami azt jelenti, hogy az unió belül egy szövetségessel kevesebb van, viszont a NATO-ban szövetségen ugyanakkor van migráció áramlás, terrorizmus. Tehát ez egy rendkívül komplex kihívást jelent, és ezekre egységes közös választra van szükség, partnerséget erősíteni kell. Fontos a közös kapacitások képítése, és hogy ön is említette, el kell kerülni a dolgok megkettőzését minden olyan helyen, ahol ez nem szükséges, és hatékonyabban kell elkölteni a rendelkezésre álló eszközöket, alapokat. Várjuk a júniusi jelentést a Varsói nyilatkozat végrehajtásával, illetve az együttműködési kérdésekről. Igyekszünk aktívabban részt venni a különböző javaslatokban is Grúziával. Az Unió elő fog terjeszteni egy szövegtervezetet, és megpróbálunk jobb kapcsolatokat létrehozni és jobban együttműködni. Ahogy ön is említette, az együttműködés most már az alap és nem a kivétel. Szeretném hangsúlyozni a parlament képviselőknek a szerepét is, illetve az atlanti szolidaritást is, ahogy ön is említette, hogy meg kell növelnünk a kiadásainkat, hogy ezzel hatást gyakoroljunk a helyzetre. Két-három kérdésem lenne, rövidek. Az egyik kérdés, hogy a védelem, a, ugye, az információt kell kiterjesztenünk az együttműködési célok között, a koncepciókat is egyeztetni szükséges. Tehát megkérdezném, hogy esetleg elmondhatná, hogy milyen előre haladásról tud beszámolni a NATO szempontjából, és az információ csere területén a szövetségesek közötti információ cseréről, illetve vannak-e meg, várható-e meglepetés március 25-én? Ezek a kérdéseim egyelőre a többiről meg majd Grúziában még tárgyalhatunk. Köszönöm szépen, hogy itt van körünkben. Elnök, köszönöm szépen, Anna Fatiga és kolléga, kedves kollégák, gyakorlatilag egy óránk van, 16.30-ig, és ugyanakkor 25-en kértek szót. Ez azt jelenti, hogy először is két percet tudok adni maximum mindenkinek, és rendkívül szigorú leszek, ha két perc, az két perc, az, két perc, az nem két perc, 15 másodperc. A második dolog, hogy ilyen Stoltenberg-el, Stoltenberg-el, aminél a, majd szünetet is fogunk tartani, hogy válaszolni tudjon. Két perc, ha nem szükséges két percet beszélni, akkor kérem, hogy ne használják ki. Az első Mihály Gála, aki szót kap. Köszönöm szépen ismételten. Üdvözlöm szakbizottságunkban. Az egyik ok, amiért a komplementer és az autonóm katonai struktúrákat támogatom az unión belül, hogy az egyik teljes jogú tagunk Törökország, amelyet említettek, amely ugyan nem unió tag, ugyanakkor vétójoga van, mint minden NATO tagnak, és ezért úgy gondolom, hogy ezt a potenciális problémát ki tudjuk közöböljük, ezért fontos, hogy ha szükséges, akkor az Európai Unió ö, autonóm módon is fel tudjon lépni legalábbis egyes ö, ö, földrajzi övezetekben. A kérdésem, hogy van-e már valamilyen utalás arra, hogy tudja, hogy ahogy a Törökország fejlődik, ami elég szerencsétlen fejlődés, hogy eznek lesz-e kihatása a ö, központokban való ö, fellépésére? És úgy tűnik, hogy egyelőre nem ö, sokan kértek menedékjogot a tisztek közül, de mint NATO nyilván nem tudják garantálni, de a tagállamokkal amelyek eh, adott esetben elbefogadnák őket, hogy a NATO struktúrából nehogy azonnal börtönbe kerüljön, hogyha hazamegy. A másik ezek a párhuzamos vagy megkettőzött struktúrákról szólva, a ö, földközi tengeren, a FIA és egyéb területeken Afrikában ö, milyen ö, jelentősége van, hogy vagy az egyiket, vagy a másikkal foglalkozunk. Esetleg ö, jobb lenne, hogyha mindkettő foglalkozna vele. Két perc. Fleckenstein for the Socialists és a szocialistáknak adom meg a szót, két perc. Köszönöm szépen a szót, elnök úr, tisztelt főtitkár. Nekem magamnak nincsen kérdésem. <clears throat> Csupán két dologhoz szerettem volna még hozzászólni, és a mi szempontunkból is megemlíteni. Az első a terhek megosztása. Nem arról van szó, hogy versengünk egymással, hanem arról, hogy két feladatot kell megfelelően kitöltenünk, annak érdekében, hogy jó partnerek legyünk a nato belül, ezek pedig egyrésztről az, hogy az új kihívásoknak megfelelően olyan feladatokat át tudjunk venni, amelyek kiegészítő módon jelentkeznek, másrésztről pedig komoly hozzájárulást tudunk ahhoz nyújtani, hogy, az, e, hogy a NATO tagállamai talán az eddiginél hatékonyabban tudjanak dolgozni az együttműködés és a közös fejlesztés, közös kutatás területén, és így hatékonyabban tudják a feladataikat végezni. Számomra kifejezetten fontos az, amit ön a terhek megosztásával kapcsolatban mondott, főtitkár. Úgy vélem, hogy itt szinte mindannyian tudjuk, hogy többet kell tennünk, mint a múltban tettünk. Úgy vélem, az is nagyon fontos és kiemelendő, hogy arra koncentráljunk, amit még kiegészítőleg hozzá tudunk adni az erőfeszítésekhez. És hogy a hadseregnek több feladat jut, számomra még nem ö, számít kiegészítő, hozzátett ö, kapacitásnak, hanem hatékonyabbá is kell vennünk. Hat, hatékonyabbá is kell lennünk. Milyen előnyeik vannak a német repülőgépeknek, hogyha nincsenek kihasználva, a földön állva is pénzbe kerülnek. Vagyis hatékonyságra van szükség, és természetesen több pénzt is kell, több pénzre is szükség lesz. Az utolsó gondolat pedig a terhek megosztásának kérdésében arra is felhívjuk a figyelmet, hogy azzal is számolni kell, hogy milyen feladatokat látunk el a civil intézkedések területén, a fejlesztési segélyekben, stb. Így számomra a két százalék nem a legfontosabb kérdés, hanem maga a feladatoknak a megosztása. Köszönjük szépen, Charles Tenik a következő felszólaló az EK részéről. Köszönöm a szót! Nagyon örülök, hogy a múlt intézkedései, a 3D már nem jelentenek problémát, és az Európai Unió és a NATO jól tud együttműködni a közös fenyegetésekkel szemben, Oroszországgal is, isis szemben is. Illetve örömmel üdvözöljük Montenegrót a NATO-ba jelentkezők sorában. Remé- örülök annak is, hogy Trump úr már nem tekinti a NATO-t elavult szervezetnek, és hajlandó örömmel e, találkozókra e, is, találkozókra is megjelenni. Annak is örülök, hogy a különböző országok már elérték a kétszázalékos kiadási küszöböt, és többen is fognak. Ahogyan az Egyesült Királyság már lámutatott a Brexit-tel kapcsolatban, én magam is remélem, hogy a norvég modellnek megfelelően haladnak tovább az elszakadási megbeszélések, és azt is remélem, hogy a közös biztonság és védelmi intézkedések továbbra is megmaradnak az Európai Unióból való kiszállás után is. A korábbiakban már felhívtuk az Egyesült Királyság figyelmét arra, hogy érdemes lenne a svéd doktrinát követnie, amelynek keretében vállalhatná, hogy a NATO ötös cikkét ugyanúgy felvállalja, habár nem tökéletesen a NATO tagságnak megfelelő formában. Tehát örülnék annak, hogyha az 52.7-es és a 2022 es cikket a Lisszaboni szerződésből a jövőben is fent tudnák tartani, ugyanis két olyan szervezetről van szó, amelyek egymást tudják erősíteni, és a jövőben is megfelelő szövetségesek és jó barátok maradhatnak. Köszönjük a hozzászólást, Charles. Van asszony jön az ADE liberális csoportból. Köszönöm a szót, elnök, köszönöm főtitkár úr, holland nyelven kívánok hozzászólni, ezért megvárom, amíg mindenki felveszi a fülhallgatót. Köszönjük a hozzászólást! Nagyon örültem, hogy a felszólalása elején azt is elmondta, hogy az EU-NATO együttműködés már a normává vált, nem pedig kivételi. Én úgy vélem, hogy mindenképpen pozitív ez, és az Európai Parlament részéről is csak örülünk neki. Egy dologra szeretnék még visszatérni. Amikor pár hónappal ezelőtt megválasztották Amerika új elnökét, nagyon sokan eh, megrettentünk azon eh, kijelentéseitől, mely alapján Európa a jövőben nem számíthat feltétlenül a NATO segítségére, hanem a saját magára kell támaszkodnia. Azonban szerencsére ezek a negatív felemények így nem következtek be, de megkérdezném önt is, hogy hogyan viszonyul az amerikai elnök ilyen kijelentéseihez, és tesz-e ezzel kapcsolatban valamit. Azután kérdésem van még azzal kapcsolatban is, hogy milyen lesz a jövőbeli kapcsolatunk Oroszországgal. Oroszország továbbra is Európa egyik szomszédjának számít, és a kapcsolatunk vele nem egyszerű. A kérdés az, hogy milyen stratégiát folytat a NATO a jövőben Oroszországgal szemben a harmadik kérdés, és erre kollégám is felhívta már a figyelmet, Törökország kérdése. Az Európai Parlament és a Külügyi Bizottság egy olyan fejlődési jelentést tett közzé, amely inkább visszalépésre mutat, ugyanis úgy tűnik, hogy Törökország a NATO-ban is gyengíti a részvételét. Végül, és nem, utolsó, végül, de nem utolsó sorban azonban, a legutóbbi Euróbarométer statisztika alapján úgy tűnik, hogy az európai polgárok számára a biztonság kiemelt prioritásnak számít, vagyis továbbra is komolyabb feladataink vannak ezen a területen. Megkérdezem tehát, hogy van-e rá lehetőség, hogy a jelenlegi helyzetet a NATO-val együtt erősíthessük és javíthassuk? Köszönöm. And now we come to Mrs. for... Köszönöm szépen. Most pedig Louise asszony jön a GUI NGR részéről. Köszönöm szépen a szót. Az első kérdésem az Európai Uniós főhadiszállásra vonatkozik, az EU központra, amely a had, amely a katonai vezetési és tervezési intézkedések központja. Ez a központ korábban sok NATO tagállamból is ellen szenvet váltott ki, azonban úgy tűnik, hogy ez immáron elmúlt. A kérdésem az, hogy ön hogyan véli ön, a támogatás akkor is folytatódna a jövőben, hogyha olyan konkrét tervek merülnének fel, amelyek ezen központ hatáskörét katonai bevetésekre is kiterjesztenék. Azután egy másik kérdéskör. A közös konkrét projektekre vonatkozóan térnék még ki. 42 ilyen intézkedést, projektet vetítettek elő, Negyvenkét közös projektről van tehát szó az EU és a NATO között. Ezek közül több a földközi tengerre is vonatkozik. Ön is beszélt például a Sofia műveletről. Ezek olyan projektek, melyeket mi is már jól ismerünk. A kérdésem az, hogy vannak-e tervek a jövőre vonatkozóan, hogy mely régiókban lehetnek még ilyen közös tengeri projektjeink, amelyeket együtt hajtunk végre. Azután tovább lépnék, milyen mélységű az, Euró, az EU, a NATO együttműködés az olyan neutrális EU tagállamokban, mint például Írország. Folyik-e erről valamilyen vita, megbeszélés, hogyan, egyeztetnek, hogyan egyeztethető össze például az ilyen országok semlegessége egy erősebb együttműködéssel. Köszönjük szépen. Valéro asszony a zöldek részéről a következő. Jag skulle vilja ställa två frågor egentligen. Det ena... Két kérdést szeretnék feltenni. Az egyik a migrációval kapcsolatos együttműködéssel kapcsolatos a földközi tengeren, mivel nem lehet katonai célként leállítani a migrációt. Ez egyszerűen lehetetlen. Most megpróbálunk valamit tenni a migrációval kapcsolatban. Arra gondolok, hogy egyenre csak mentjük az embereket a földközi tengeren, de ez meg nem a NATO-nak a fő feladatköre a két százalék, Svédország nem részese a NATO-nak, tehát ez a két százalék minket nem érint, másokat viszont igen, de mi lesz ebből a két százalékos költségnövelésből. Meg kell nézni, az, nem azt kell megnézni, hogy mit tudunk kivenni a rendszerből, nem azt, hogy mennyit adunk hozzá. Sok kollega mondta, hogy hát sokféle terv van, de lehet, hogy vannak olyanok, amikhez nincs kellő létszám és van egy minőségi kérdés is, hogy mi, mi a legjobb. És a pulling and sharing megközelítés, mi pénzt takaríthatunk is meg az európai védelem területén, hogy különböző tagállamok rendese, ahelyett, hogy eszkalálnánk a rendszer. Tehát nem csak minőség, mennyiségről van szó 200 ról hanem a mennyiségi kérdés, ami nagyon fontos, hogy a védelmünknek a minősége milyen. Elnök, köszönöm szépen. Az EFD-től senki nincs. EFD Schaffhauser nem az, ha csak nem ült át másik pártba, amit nem gondolok. Akkor az ENF következik. Az első Borgézi úr és szeretném említeni, hogy probléma van az olasz beszélhet olaszul, és ez fordításra kerül, de sajnos olaszul nem tud hallgatni. Két perce van, Borgézi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Főtitkár úr, ön tökéletesen aláhúzta azt, hogy a NATO kiemelt kötelezettséget vállalt a tekintetben, hogy az illegális bevándorlóknak az áramlátát megállítja, illetve hogy fellép a terrorizmus ellen, és remélem, hogy ez a fellépés, ez a legjobb céloknak tesz majd eleget. Ön jól tudja, hogy a mediterránnak a szövezete egyfajta autostrádává vált, egy tengeri autósztrádává vált az illegális bevándorlók számára és a különböző toborzóik számára. És ugyan akkor az olasz igazságügyi hatóságok szörnyűségesen érdelmezték a dolgokat, nevezetesen vannak olyan civil nemzetközi szervezetek, olyan ONG-k, olyan NGO-k, amelyek nagyon sötét háttérrel rendelkeznek, és közvetlenül érdekeltek az adügyi paradicsomokban. A telefonos kapcsolatot tartják a csempészekkel, az embercsempészekkel, és ezen hallgatásokat le lehetne hallgatni, és hát tulajdonképpen itt van még az iszlám terrorizmusnak a beépülésének a veszélye is. Éppen ezért felvettem a következőket. A legtöbb illegális hajónak az indulása után olyan útvonalat tesznek meg, amelyeket teljes mértékben a miliciák, illetve a dzsihadista erők uralnak Kérdezem azt, hogy a NATO hogyan kíván fellépni ezen fejleményekkel szemben, amely fejlemények tekintetében Katánián, illetve Sziciának a független ügyészsége fellépett. Okay, thank you for... Köszönöm szépen, Borgézió úr. Franciahoz szólt hozzá, és akkor most még egy Epitidios úr. Köszönöm szépen. Főtitkár úr épp az imént mondta, hogy a NATO szeretné, hogyha nagyon szoros kapcsolata lenne az Európai Unióval. Jelenleg az Európai Unió tagjai közül csak Görögország és Ciprus azok, amelyek a valódi fenyegetéssel állnak szemben Törökország részéről, és Erdogán úr a közelmúltban meg is fenyegette Görögországot, ez Ciprost, és ez természetesen a ö, gáz ellátására is kihathat ezen országoknak, és ez causis belli lehet adott esetben. Nagyon logikus kérdés ennek következik, hogy ezek az országok, Ciprus és Görögországnak nagyon komoly védelmi kiadások kell, hogy vállaljanak. De mik ezek az okok? Miért kell ezeknek az országokat így módon fenyegetni? Nekünk is font, a NATO és az Európai Unió részéről kellene, hogy nagyobb fokú védelmet élvezzünk milyen tervek vannak a tekintetben, hogy az ilyen fenyegetésektől megvédjenek bennünket? Milyen sürgősségi tervek állnak rendelkezésre, hogy az ilyen e, fenyegetéssel fel tudjunk lépni, és hogyan tudjuk erős erőinket fokozni? Köszönöm. Ez volt az első forduló. Most főtitkár úr, öntől függ, hogy mennyi ideig kíván válaszolni. Van még néhány kollega, aki szeretne hozzászólni, de hát ön dönt. Köszönöm szépen. Először is a fő kérdésekkel kívánok foglalkozni. Lehet, hogy nem tudok minden kérdésre megválaszolni, mert hát még több további kérdésekre is kell időt hagyni. Köszönöm szépen, hogy együttérzésükkel fel, tettek tanulvallomást azokkal, akik a terrorizmus délelőtti terrorista támadásban életüket vesztették, illetve megsebesültek. Nehéz helyzet van Afganisztánban, és ez is mutatja, hogy mennyire fontos, hogy a NATO-nak a továbbiakban is ott kell lenni, nem harci műveletekben, hanem hogy segítsen, tanácsot adjon az afgánoknak azért, hogy meg tudjanak küzdeni az ilyen terrorist támadásokkal, mint amilyen ma délelőtt is történt konkrét javaslatunk nincsen a mandátum megváltoztatására. Itt a tanácsadás és a képzés a legfontosabb. De négy szinten majd további döntéseket fogunk hozni későbbiekben az év során, illetve júniusban. Aztán kérdezték azt is, hogy a migráció elleni fellépést, illetve hát ez többször is, itt egyszerre többeknek is válaszolok valójában, a migráció választ követel a nemzetek részéről, és nagyon különböző nemzeti szervezetek részéről. Az ENSZ menekültügyi főhatósága, is érdekel. Tehát nem én nekem kell mindezen intézmények nevében válaszolnom. Amit én tehetek, az az, hogy néhány szót szólok arról, hogy a NATO hogyan tud hozzájárulni ahhoz, hogy a nemzetközi, vagyis a nemzeti intézményeknek segítsen a migrációs és menekült válságban. Ez egy humanitárius tragédia, több ezren életüket vesztették, és azt tükrözi, hogy mennyire nehéz sok országban az élet Európán kívül. A NATO részben azzal segít, hogy amiért segítünk stabilizálni például Afganisztánt, vagy a terrorizmus ellen fellépünk Irakban, együtt dolgozunk partnerekkel, mint például Tunéziával, Jordániával. Ennek az a célja, hogy segítsünk stabilizálni az egész térséget, és ezzel ö, csökkentsük azokat az okokat, amiért ö, migrációs, illetve menekült válság jön létre. Ha nagyobb a stabilitás, a béke ö, stabilitás, akkor kevesebben fogják elhagyni a saját hazájukat. És miután kevesebbnek kell az erőszak a háború elől menekülniük, és mert a nagyobb stabilitás, nagyobb biztonság az az alapja a gazdasági fejlődésnek is. Tehát akik a, a háború, nem a a háború miatt nem élnek az országban, vagy azért hagyják el az országokat, mert szegénység van, ott is a kiváltók az az, hogy nincs kellő stabilitás, nincs béke, és nincs gazdasági fejlődés. És ez az, amiért sokan elhagyják országokat. Nem állítom azt, hogy NATO, a NATO fogja megadni a választ, de NATO is része az adható válasznak, és különböző módon igyekszünk hozzájárulni, illetve uh, segítjük az Európai Uniót is ebben a tevékenységben. Azután Kaili kollégára kitérve. Elsőként azt szeretném mondani, hogy nagy örömmel kísérem figyelmemmel azt a munkát, amit a NATO parlamenti bizottságában folytatnak. Én magam is 1991 óta vagyok tagja a NATO-nak, és tudom, milyen fontos a parlamenti szervezeteknek a munkája, hiszen ők határozzák meg a szabályokat, ők határozzák meg a keretet és a költségvetéseket is. Tehát semmiképpen nincs lehetőségünk erős adaptív védelmi politikát kialakítani, ha nem támogatnak ebben a parlamentek. És a NATO parlamenti bizottsága éppen ezt a kapcsolatot hozza létre a parlamentek és a NATO között, ezért is köszönöm az önök munkáját. Nos, hibrid, térünk ki a hibrid támadásokra. Az Európai Unióval együttműködésben dolgozunk a kibertámadásokkal, szemeri védelmen és a hibrid védelmen. Az egésznek a szívében az információk megosztása és a szituációk felmérése van. Ezzel vagyunk képesek szembenézni az ilyen fenyegetésekkel. Megkérdezték, hogy várok-e meglepetéseket a május 25-ai ülésen. Nos, meglepetéseket nem várok, de a meglepetésekkel általában ez szokott lenni a probléma, hogy nem lehet őket előre várni. Ezért nem tudhatom, meg, nem tudhatom előre, hogy lesznek-e váratlan dolgok, de reméljük természetesen, hogy ilyesmi nem bukkan fel. Persze, amikor 29 állam és kormányfő vesz részt egy ülésen, akkor bármi történhet. Azután Mikai Gallera tovább lépve. A NATO és az EU együttműködéséről és a NATO autonóm eh, intézkedéseiről, illetve az EU autonóm intézkedéseiről. Igen, megnyugtattam önt. Természetesen két önálló független szervezetről van szó, autonóm döntéshozatali mechanizmussal mindenki saját magának hozza a döntéseket. Azonban komoly kapcsolatok vannak közöttünk, hiszen ugyanazon területen vagyunk tevékenyek, ugyan nagy részben átfedésben vannak a tagjaink, és bár nem mindenki tagja mindkét szervezetnek, még ilyen esetben is partnerek vagy nagyon közeli kapcsolatban vannak. Én magam például Norvég vagyok, nem vagyunk tagja az Európai Uniónak, de nagyon közeli együttműködésben állunk velük. Finnország pedig nem része a NATO-nak, azonban partnere NATO-nak és az Európai Unió erőinek is, és ott van azután Málta is. Vagyis egy nagy családról van szó, amelyben mindannyian részt veszünk, ahol nagyon közeli, szoros kapcsolat van közöttünk. Természetesen tiszteletben kell tartanunk a különbségeket és az autonómiát az egyes szervezeteknek, azonban figyelembe kell venni azt is, hogy mennyire szorosak a szövetségeink szálai. Végül pedig nagyon sok feltett kérdésre vonatkozóan releváns, amit még hozzá szeretnék tenni. Természetesen az Unió is nagyon sok mindent tud megtenni. Nagyon sok olyan eszköz van a kezében, melyel a NATO nem, rendkez, nem rendelkezik, diplomáciaiak, gazdaságiak, stb. Ugyanakkor úgy vélem, hogyha a közös biztonságos védelemről van szó, a kollektív védelemről, akkor éppen az európai NATO szövetségesek, akik a NATO tagjai, részükről lehetetlen azt elképzelni, hogy az EU vállalna át mindezeket a feladatokat, ezeket a felelősségeket. És az EU is ezt mondta, az EU védelmi együttműködés nem helyettesíti a NATO azon védelmét, melyet a NATO saját tagjainak nyújt. Csak hogy illusztrálja. Amikor Nagy-Britannia kilép az Európai Unióból, akkor a NATO védelmi befektetéseinek 80%-a válik egyik pillanatra másikra az Európai Unión kívülivé. A négy bevetett erőcsoportjunkból hármat nem Európai Unió szövetségek fognak majd vezetni, Kanada, az Egyesült Államok és az Egyesült Királyság. Egyik sem Európai Uniós. És persze különböző nézeteink vannak a NATO szövetségeiről, de az mindannyiunk számára egyértelmű, hogy Törökország nagyon fontos Európai Unió biztonsága szempontjából. Ő a legfontosabb szövetségünk ebben a régióban. Természetesen ugyanilyen fontos a Nyugat-Balkán stabilizációja egész Európa számára. Nyugaton pedig ott lesz ezután az Egyesült Királyság, amely kívül van az Európai Unió, és ott van az USA, és ott van Kanada. Északon pedig szintén kiváló országokat találunk, például Izlandot és Norvégiát, mely szintén nem Európai Unió. Tehát nagyon fontosak számukra azok az európai országok, melyek nem részei az EU-nak. Tehát az üzenetem az, igen, autonóm szervezetekről van szó, tiszteletben kell tartanunk a különbségeket, de a NATO szövetségesek kollektív védelme a NATO legfontosabb felelőssége. Talán kicsit hosszú volt ez a válasz, de remélem, hogy kitértem az összes kérdés lényegére. Azután Fingerstein kolléga. A NATO partnerekre vonatkozó kérdése illetve a teher megosztásáról és a hatékonyságról feltett kérdése. Ez, erre többen kitértek egyébként, nem csak ön a hatékonyság kérdésére. Tökéletesen egyetértek önnel, az üzenetünk éppen ezért az, hogy nem csak többet kell költenünk, hanem azt hatékonyabban kell bevetnünk. Azonban 2014-ben nem vagy-vagy kérdésként vettük fel ezt a kettőt, hanem azt, hogy többet is kell költenünk, és hatékonyabban is, nem csupán az egyiket. Megértem, hogy sokan vannak, akik növelni szeretnék az egészségügybe, az oktatásba, az infrastruktúrába tett beruházásaikat, nem csupán a védelmebe. Norvégiában a 90-es években kifejezetten része voltam annak az intézkedésnek, melynek keretében csökkentettük a védelmi kiadásainkat, hiszen véget ért a hidegháború. Akkor minden szövetséges lecsökkentette a védelmi pénzekre fordított alapokat. Természetesen érthető volt akkoriban. Azonban most, amikor szükség van rá, képesnek kell lennünk újból megnövelni ezeket a pénzeket. Így az norvég miniszterelnök pontosan tudja, hogy vannak olyan helyzetek, amikor újból meg kell növelni ezeket az összegeket. Tehát nincsen az a probléma, hogy amikor a feszültségek csökkennek, csökkentsük a kiadásainkat, most azonban pont az ellenkezője szükséges. Azután megnézem a kérdéseimet, volt ugyanis kérdés a Brexit-tel kapcsolatban is, és a norvég modellel kapcsolatban. Nem tudom, hogy mit mondhatnék a norvég modellre vonatkozóan. Őszintén. Én magam nagyon erősen küzdöttem azért, hogy Norvégia csatlakozzon az EU-hoz 94-ben, amikor népszavazást tartottunk erről az országban. Mint tudják, Norvégia az egyetlen olyan ország a világon, amely az Európai Unióval már felvételi eh, tárgyalásokat folytatott, nem csak egyszer, hanem kétszer. Először 72-ben, aztán 94-ben, és ez utóbbiban, és mindkét esetben elutasította a népszavazás. Én magam tehát kifejezetten nem ajánlanám a norvég modellt, ugyanis nagyon erősen ellene voltam, ezért nem is tudom, hogy mit mondjak erre. Úgy véljük ugyanis, hogy sokkal fontosabb lenne az unió részének lenni. Azonban természetesen amennyiben már nem Európai Uniós tag az ország, akkor a norvég modell még mindig talán a legjobb megoldás lenne az unióval való kapcsolatok felállítására. Azután lássuk a következő kérdést. Rotmans úr Trump elnökkel és a választásokkal kapcsolatban. Nos, Trump elnök részéről nagyon egyértelmű üzenetet kaptunk minden tárgyalás során, hogy az USA továbbra is vállalja transatlanti kapcsolatokkal kapcsolatos felelősségeit és a NATO-ban való felelősségeit. Ugyanezt az üzenetet sugározta, amikor megválasztották, amikor felavatták, és ugyanezt az üzenetet sugározta, amikor beköltözött a Fehérházba fontos figyelembe kell vennünk, hogy a NATO olyan szövetség 28 ország részéről, amelynek keretében az egyes országok egészen eltérő eh, politikai nézettel rendelkező embereket választhatnak meg az ország részére, ország élére. De figyelembe kell vennünk azt, hogy mindezen eltérések és különbségek ellenére képesek voltunk közösen eh, felépíteni a nato hinni annak a központi érdekeiben, és ezzel az együttműködést is fenntartani az erős NATO az Unió részére is jó, de az Egyesült Államoknak is előnyöket hoz. A két világháború és a hidegháború ugyanis megmutatta nekünk, hogy a világ stabilitása ugyanolyan fontos az Európa, Kanada és Amerika számára is. És az ötös cikket éppen az USA megtámadása miatt kellett aktiválni, majd ezt követően a katonai, operát, katonai bevetések keretében több ezer amerikai katona is vesztette el az életét. Európaiak európaiak szempontjából, tehát éppen nekünk kellene figyelmeztetnünk és emlékeztetni arra a világot, hogy az Unió fontos a NATO számára, de Amerika számára ugyanolyan fontos a NATO. Azután, kitérve Oroszország kérdésére is, a védelem és a dialógus a két legfőbb téma nem azért vagyunk jelen a Nyugat-Balkánon, hogy konfliktus váltsunk ki, hanem hogy megelőzzük azt. És szeretnék újból visszamutatni arra, hogy a tapasztalatom azt mutatja, hogy nincsen ellentmondás az erős védelem és a dialógus között. Hogyha stabilak vagyunk, hogyha előrejelezhetőek, hogyha megfelelően tudunk párbeszédet folytatni Oroszországgal, akkor ez nem jelent ellentétet. Nagyon komoly határunk van Oroszországgal, nagyon hosszú határvonalat, és ennek ellenére is képesek voltunk megfelelő párbeszédet, jó párbeszédet fenntartani. Mindaddig, amíg stabilak, erősek maradunk, együtt tudunk dolgozni, és párbeszédet folytatunk Oroszországgal, addig ez valóban egy fenntartó helyzet. A célunk az, hogy a feszültségeket csökkentsük, javítsuk, az javítsuk a kapcsolatunkat Oroszországgal, és így legyünk képesek reaktiválni a politikai párbeszédet is. Így vagyunk képesek konstruktívabb kapcsolatot felépíteni az országgal. Azután Törökországról még néhány szó. Nagyon fontos szövetségesünk az ország, nem csupán földrajzi elhelyezkedése miatt, Irak és, Irak és Szíria szomszédjaként, és Oroszország szomszédjaként, hanem számos más ok miatt is kulcsa a migrációs helyzet megoldásának. Törökország is brutális terrortámadásoknak volt a helyszíne a tavalyi évben is. Nem véletlen, hogy szintén fontos megvédeni a fontos megvédeni a lakóit, és a pucskísérlet következményeit is stabilizálni a legfontosabb értékeinket, a szabadságot, a jogállamiságot és a nyitott társadalmat a jövőben is meg kell védenünk ebben az országban is. Ezért veszünk részt együttműködésben Ankarával is, mert ezeket az értékek, ezek az értékek mindenünk számára fontosak. Igazuk van abban, hogy több török tiszt kért már politikai menedékjogot, ezt az egyes NATO szövetségesek dönthetik el, hogy ennek megfelelően nyújtanak-e nekik ilyen menedékjogot. Ez nem egy közös NATO felelősség, hanem az egyes országokra marad. Azután leszünk asszonyra tovább lépve. Az ön által feltett kérdés az Európai Uniós Tervezési Központ kérdésében úgy vélem, hogy én nem szólhatok hozzá ezen intézmény mandátumához. Azonban üdvözöljük azt, hogy egyértelműen kifejezték, hogy ezzel a szervezettel nem duplikálni próbálják a NATO központot, tehát nem hoznak létre egy ikertestvért, hanem egy eltérő jellegű egységet alakítanak ki vele, amely nem verseng a NATO-val. A kérdés, a másik kérdése, hogy figyel, tiszteletben tudjuk-e tartani a semleges országokat. Erre a válaszom az, hogy teljes egészében, abszolút -e. Ez az egyik legfontosabb karakterisztikája a NATO-nak, hogy évek óta nagyon jól tudunk együttműködni semleges országokkal. Svédország, Finnország is nagyon közeli partnere a NATO-nak, ugyanígy Ausztria is. Részt vesznek a gyakorlatainkban, hozzájárulnak a responsív erők munkájához Afganisztánba is küldtek erőket, ezért azt mondhatom, hogy nagyon jó együttműködésünk van. Máltában is ugyanezeket mondtam el a legutóbbi találkozón is. Sok partnerünk van, amely semleges ebben a tekintetben, és ideig nem volt probléma ezzel kapcsolatban az együttműködésünkben. Azután De Valero kolléga, Svédország. A kérdése a katonai erők és a migráció vonatkozására vonatkozott. Nos, a katonai erők nem a migrációs válság területén tudnak segíteni, hanem az Európai Uniónak, az Európai Unió katonai kihívásainak kihívásait tudják támogatni. Például Törökországgal kapcsolatos operációkban és missziókban. Így a Sofia műveletes is támogatjuk, illetve Afganisztánban is jelen vagyunk. A kétszázalék tekintetében egyetértek önnel, hogy nem csupán a beletett erőfeszítésekre kell koncentrálnunk, hanem a hatékonyságra is. Nem csupán több pénzt kell eh, költenünk a védelemre, hanem ezeket a pénzeket hatékonyabban kell bevetnünk. Bogészió kolléga, a következő. Foglalkozunk az egész migrációs kérdéssel, menekült kérdéssel is, és az egész komplexummal. Ehhez sok intézkedésre, sok eszközre van szükség az Európai Unión, illetve a NATO-n kívül esik ezeknek a jó része, de NATO segít a jelenlétével az Igei tengeren, a Mediterrán, a Földközi tengeren, illetve a hírszerzési adatok megosztása is nagyon fontos ebből a szempontból, ami a terrorista fenyegetésre lehet válasz. E, majd május 25-én ezt részletesebben is meg fogjuk vitatni. A görög képviselőnek a kérdésére az Unió, NATO és Törökország Görögország és Törökország két NATO tagállam együttműködnek a NATO-n belül, és azt is megmutatták, hogy igenis tudnak együttműködni konkrét kihívások esetében, mint ahogy ezt a GNC esetében is megtették, és több esetben sikeresek voltak, amikor a Görögország és Törökország képes volt együtt dolgozni NATO kereteken belül az Európai Unióval együtt. Többet nem tudok most így hirtelen mondani, de remélem, hogy megválaszoltam a kérdéseket. Elnök, köszönöm szépen Jens Stoltenberg az első fordulót. Azt javaslom, hogy most akkor 11 percünk van a második fordulóra, és utána nagy, minél több hozzászólónak szeretnék adni szót, és utána még ugye a főtitkár úrnak is kezdeném, először is a frakciókkal. Arnaud Danjean következik maximum két perc. Az egy perc elegendő lesz, elnök úr. Tisztelt főtitkár úr, a stabilitás nyilvánvalóan teszi azt, hogy mennyire fontos az elrettentő ereje a NATO-nak önre kitölt, és hát ez a kulcs momentuma a szervezetnek, ami pedig a déli oldalt illeti az instabilitást, a családállamoknak a létét, az iszlám tendenciákat szélsőséges módon. Ezzel kapcsolatosan kérdem azt, hogy a NATO-nak milyen tervei vannak, milyen partnerségi kapcsolatai vannak, és még hogyha militaristának is tűnhetek az Európai Parlament falaiban a felépésem, mégis az a kérdésem, hogy a katonáknak milyen szerepe van az antiterrorizmus területén, területén, úgy vélem, hogy ez nagyon marginális szerep. És akkor, amikor terrorizmus elleni harcról van szó, akkor egyet tudok érteni ennek az elvével, de ugyanakkor hogyan tud ez konkrétan megvalósítani, megvalósulni, ez igazán a kérdés. Köszönöm szépen. Thank you, Anno. And... Köszönöm szépen. Posztinára úr következik az SZND részéről. Köszönöm szépen, elnök úr. Főtitkár úr, azzal szeretném kezdeni, hogy mennyire alapvetően fontos a NATO-nak a hozzájárulása a közép-kelet-európa esetében egyetlen és helyettesíthetetlen. Ez nagyon világosan és hangosan ki kell mondani. A mi országaink mindent megtesznek annak érdekében, hogy elérjük a megfelelő kiadási szintet, legalább 2%-ot, és szerény, de mégiscsak nagyon fontos hozzájárulásunk a NATO védelmi képességeihez. Két rövid kérdésem van az én térségemmel, én Romániából érkeztem, tehát román vagyok. Először is, hogyan értékeli a biztonsági helyzetet a Fekete-tengeren, és az Európai Unió NATO pozicionálást, illetve mennyire komoly a veszélye annak, hogy Oroszország olyan a kelet-mediterrán térségbe, illetve a Brexitnél kitölti az űrt. Köszönöm. SCR részéről David Cameron. Köszönöm szépen. E, igazi konkrét napirend van most az egységes Európai Uniós hadsereg vonatkozásában. Juncker úr erről beszélt, de ez mennyire veszély a NATO-ra. Ugye Németország 2%-nál kevesebbet költ a, az ilyen célokra, de van egy igazi veszélye annak, hogy itten párhuzamosság, zűrzavar alakul ki a védelem területén. Az Egyesült Államok kb. 17%-ot költ aktív hadműveletekre. Kétségtelen, hogy a NATO-nak aktívan fel kellene lépnie az egységes Európai Uniós hadsereg létrehozása ellen, mert akkor ugyanabban a területen ketten lennének. Ezt szerettem volna. Zöldek részéről Rebecca Hans. Köszönöm szépen! A közelmúltában jártam Ruklában, és a NATO katonák ott teljesítenek szolgálatot Litvániában, és nagyon sokat beszéltünk a kihívásokról, amelyekkel szembe kell nézni ők, és a kelet-európai NATO katonákra milyen feladatok hárulnak. És nagyon szeretném jobban megérteni, hogy valójában mik a problémáink a katonai létszámmal, a képességekkel, a felszereléssel, figyelembe véve az orosz fejleményeket. Az elmúlt időszakban nagyon masszívan ruháztak be a hadseregbe. El tudnám mondani, hogy milyen konkrét igényekre szükségletek, szükségletek merülnek fel, amely területén többet tehetnénk. És katonákat is, is találkoztam. INF Mr. Schaffhauser. Köszönjük szépen. Az ELNF részéről Schaffhauser úr a következő. Megállapítom, főtitkár úr, hogy a felvázolt perspektívák Franciaország esetében kedveznek a következő csúcsuk számára. Mint tudják, más politikai erő Franciaországban a NATO-ból szeretne kilépni, és adott esetben ez az első számú és erejű párt, politikai párt Franciaországban, tehát akár még nyerhet is a választásokon. És ugye az, hogy multi a NATO, illetve hogy a eredetentő hatalmas erővel rendelkezik, és hogy nem stabilizáló hatású, ez több konfliktus során már kiderült, és hát Irakra utalhatok, de más helyekre is. És szeretném azt is kiemelni a kollégáim számára, hogy amennyiben konfliktus alakulna ki az Egyesült Államok és Oroszország között, akkor a hadszintér Európa lenne, és nem Oroszország területén, nem az Egyesült Államok területén zajlanának a harcok, figyelembe véve a nukleáris potenciáljukat, erre kell gondolnunk. Tehát mi arra törekszünk, hogy egy olyan Franciaország szülessen, amely igazi hatalomként tud fellépni a multipoláris világban. Szeretnénk ezt megvalósítani, még ezt, azt szeretnénk elérni, hogy olyan kapacitásokkal rendelkezünk, mint Oroszország. Oroszország mindössze a GDP felével rendelkezik Franciaországhoz képest, tehát nem igazán nagy erőteljes ország ilyen szempontból és ugyan akkor hatalmas védereje van ennek az országnak. Ezek tehát a terveink, és mindez majd elvezet előbb vagy utóbb. Oda, hogy a NATO meg fog változni, Dögol tábornok ezt tűzte ki célul, és ő partner volt bármikor, amikor erre szükség volt, és mi is mindig is partnerek leszünk, de ez azt igényli ugyanakkor, hogy az önök szervezete mélyrehatóan megváltozzon. Köszönöm szépen! Köszönjük. Nos, négy percünk marad, ezért most megosztom az EPP és az SND felszólalói között az időt, ezért ezen is belül Manészkú asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm a szót, köszönöm a főtitkárnak is, hogy eljött közénk. Mint ahogy ön is mondta, hosszú idő után pozitív változást láttunk a NATO tagok kiadásai terén, és az hasonlóan mi magunk is ahhoz, azokhoz az országokhoz tartozunk, akik elérték már a kétszázalékot. Örömmel látjuk, hogy minden ország a megfelelő irányba lép, és képes kiegészítő pénzügyi eszközöket elkülöníteni, melyekkel választathatunk az említett új jellegű kihívásokra, mint a kiber támadások és a hibrid támadások. A kérdésem az, hogy pontosan hogyan látja jövőjét az ilyen kihívásoknak való megfelelésnek a jövőben, miközben a legtöbb ország még a tradicionális védelemre koncentrál, és miközben Helsinki-ben mindössze másfél milliárd eurót fordítanak ez, erre a területre. A másik kérdésem pedig, hogy hogyan látja az EU-NATO együttműködést és konkrét stratégiáját a közös érdekekkel kapcsolatban az olyan változásokra vonatkozóan, melyek Törökországban zajlanak le, és melyel Törökország folyamatosan távolodik az Európai Unió és a NATO érdekeitől. Azonban nem szeretnénk Törökországot a NATO-n kívül látni, és még csak nem is szeretnék arra gondolni, hogy a jövőben Törökország esetleg ne legyen része a NATO-nak, a Fekete-tengert felfalja Oroszország, és megváltozzon a teljes játéktér a Boszporusztól egészen Ázsiáig, illetve a NATO nyugati határán. Köszönjük szépen, Gomes asszony, SND. Köszönöm a szót. Főtitkár úr, mi az értelme annak, hogy továbbra is folytatják a NATO-val és az EU-val a libiai tengerészeti missziókat, hogyha nem foglalkoznak a legfőbb kérdéssel az a biztonsági ref, szektor reformjaival, reformjaival. Korábban ez prioritás volt. Líbia miniszterelnöke könyörgött az Európai Uniónak és NATO-nak, hogy ezen a területen is előrelépéseket tegyenek, és senki nem tett semmit. Most azonra, azonban már lehetetlenek ezek az intézkedések. Én Portugáliából, Portugáliából származom, amely szintén diktatúra volt, és a NATO-t ez egyáltalán nem is bántotta. Azt sem bántott, bántja ők önöket, hogy Törökország jelenleg is a diktatúra felé halad. Köszönjük szépen, Stetina úr. Kérem, próbálja egy percbe szorítani, így ugyanis még minden kolléga belefér, aki bele tudunk tenni. Köszönöm a szót. Üdvözlöm, főtitkár úr. Az előbb azt hallottuk, hogy szeretne nagyobb autonómiát látni az Európai Unió védelmi politika területén. Két évvel ezelőtt azonban, amikor közöttünk járt, egy kicsit, mintha irítséget éreztünk volna a NATO részéről, és örülünk annak, hogy ez eltűnt. A kérdésem az, hogy hogyan oszthatnánk meg az egyes feladatokat egymással az Európai Unió, az Euró, illetve Európa védelme területén és az orosz kihívás területén. Köszönöm. Vájgó úr, a következő. Köszönöm a szót. Főtitkár úr, nemrégiben támogatta az új kormány létrehozását Macedóniában és az állam struktúra kialakítását. Skopje örömmel fogadta az ön támogatását. Felteszem tehát a kérdést, lehet-e bármit tenni, tud-e ön bármit tenni annak érdekében, hogy segítsen Macedóniának abban, hogy a NATO tagjává válhasson? Tökéletesen abszurd helyzet az, hogy a név probléma miatt az egyik, egy ilyen ország, amely komoly problémákkal küzd, és amely sarokköve a régió stabilitásának ne váljon a NATO tagjává, miközben igenis szeretne belépni a szövetségbe. Köszönöm. Köszönjük a hozzászólást, Jelen úr a következő. Köszönöm a szót, kért kérdésem lenne. A közös EU-NATO nyilatkozat, a tavaly decemberi, kiemeli a stratégiai kommunikációs központ és az EU Stratkom közötti együttműködés fontosságát. Milyen konkrét intézkedések születtek ezen a területen, és mit várhatunk a jövőben? Erősítjük-e az együttműködést, például a szakértelem és az információ megosztását rendszeresen a két intézmény között? A másik kérdés. Sok EU ország fejleszti a kibertámadásokkal szembeni védelmét, és külön kiberegységeket állít fel. A NATO azt nyilatkozta, hogy kizárólag a védelmi képesség, kapacitásokat fejleszti. Hogyan néz ezzel szembe a NATO a jövőben? Nyit-e erről egy vitát? esetleg hajlandó-e a kibertámadások területén is elindítani intézkedéseket? és kialakítja-e ezt a kapacitását magasabb szinten. Illetve mikor láthatunk végre közös EU-NATO kiberműveleteket. Köszönjük, Szopko asszony a következő. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr és főtitkár úr. Én is szeretnék csatlakozni a kollégáimhoz, és arról a szerepről kérdezni, amelyet Törökország játszik főként a Nyugat-Balkánon. És mit mondana, vagy mit tenne a Bosznia-Hercegovina esetében? A NATO fontos szerepet játszott a háború megszüntetésében, de közben változott a világ, és más szerepek jelentek meg. Hogyan fognak foglalkozni a demokrácia hiányával Törökországban, illet, amiközben a demokrácia, emberi jogokat betartsák, mert egy, egy példaértékű, hogy a NATO nagyon fontos szerepet játszik, de az európai erők a bosnyák hadsereg kiképzésében vesznek részt, béke tevékenységben. Kérném, hogy egy kicsit beszéljen a Törökország helyzetéről, illetve hogy hogyan fognak ezzel a kérdéssel foglalkozni. Az utolsó három hozzászóló Kukán úr. Köszönöm szépen, üdvözlöm főtitkár úr. Két kérdésem lenne először is a Varsói csúcsot követően. Hogyan látja az együttműködést, és mik lesznek a legnagyobb kihívások, és, és hogyan mélyíthető ez az együttműködés. Másik, szeretnék gratulálni ahhoz, hogy Montenegrót a családba bevonják, és hogyan értékeli a nyugat-balkáni biztonsági helyzetet. Egyes belső fejlemények az országokat nem politikai szempontból teszik problémassá, hanem biztonsági kockázatot jelentenek, és itt komoly aggodalmunknak kell hangot adni. Franzulika úr, köszönöm szépen, elnök úr, főtitkár úr, Hallottam arról, hogy ön üdvözölte az Európai Unió, az, hogy az Unió védelmi kapacitása erősebb legyen a jövőben. Ugyanakkor el kell kerülni a párhuzamosságokat, és fontos a teljes komplementaritás, illetve hogy fogjuk vissza a szükségtelen kiadásokat a 22 ország mindkét szervezetnek tagja, és mindkét szervezet ugyanazokat az értékeket védelmezi, illetve kívánja előhozni. Nem gondolja, hogy a két szervezetnek tárgyalásokat kellene folytatni azért, hogy egy átfogó, gyakorlati, operatív megállapodást kössön egymással, azért, hogy az Európai Unió hozzájusson bizonyos NATO kapacitásokhoz, képességekhez, különösen három területen a parancsnoklás, a hosszú távú kép, szállít, csapatszállítások területén, illetve a légi területen. Ez fontos lenne a nyugat nyugati világ számára is, hogy azok, akik ugyanazokat az értékeket képviselik ezekben a kihívást jelentő időkben. Köszönöm, és az utolsó hozzászóló Pitella úr. Köszönöm szépen, elnök úr! A kollégák kérdeztek az egyes országokra, a nyugat-balkáni országokkal kapcsolatban. Nem tudom, meg tudná rövidesen osztani velünk, hogy eh, hogyan látja a nyugat-balkáni térséget. Köszönöm. Kedves kollégák, 26-an szóltak hozzá ehhez az eszmecseréhez. Főtitkár úr, most önre az a kihívás, hogy megválaszolja ezen kérdéseket olyan részletesen és röviden, amennyire ez csak lehetséges. Még én részemről is lenne viszont egy kérdés. Albánia is NATO tagállam, és Albánia egy nagyon komoly politikai válságot él át jelentében. Van-e ezzel kapcsolatban valamilyen kommentárja a NATO és Albánia kérdésben. E, főtitkár, köszönöm szépen. A legfontosabb az, hogy egyes kérdésekkel próbálok foglalkozni, mert többen is kérdeztek ugyanarra, úgyhogy nem a nevek szerint fogok válaszolni, hanem inkább a kérdésekre. Kezdeném Romániával, amit legalább ketten említettek. Románia valóban ö, komoly lépéseket tesz, mert a kétszázalékos küszöbértéket elérte idén, és hangsúlyozza, hogy ez mutatja, hogy igenis az európai szövetségesek is el tudják érni a kétszázalékos iránymutatást. Ezben üdvözlöm Romániát. Utána a hibrid veszélyekről is kérdeztek. Nagyon sok mindent teszünk. A készenlétünket, a képességünket növeljük ha hibrid támadás bennünket, akkor erre kell fontos, hogy reagálni tudjunk, és hibrid veszélyekre, fenyegetésre is kell tudnunk reagálni. Többen említették, jelentesen megnöveltük a kiberkapacitásainkat is védelmi vonatkozásban, és fontos, hogy a NATO kiberhálózatát is megfelelően tudjuk védeni, vannak a megfelelő tímek, amelyek adott esetben telepíthetőek, hogyha a kiber támadás éri a nato -t. Egyre több gyakorlatot is végzünk e tekintetben, és a kiber terület egyben katonai területé is válik, tehát nem csak föld, szárazföld, tenger, hanem a kiber terület is megjelenik. A NATO nem vesz részt támadó kibertevékenységben, de a szövetségeseink viszont rendelkeznek ilyen lehetőségekkel. És akkor Hogyan látom a NATO EU együttműködést. Ugye, ahogy ezt mondtuk, mint kor- korábban, sikerült egy nagyon jó új szintre emelkednünk, a potenciál megvan, és még nagyon sok mindent tehetünk, de a korábbiakhoz képest már jelenleg is sokkal többet teszünk képesek voltunk két formális megállapodást elérni a kiber területen és a GN területen. Ez nagyon fontos, ez sokkal fontosabb, mint amit a korábbi tíz évben végeztünk, tehát ez az együttműködés is megváltoztatta. Sokan kérdeztek Törökországgal kapcsolatban, ezt is szeretném elmondani. Törökország nagyon fontos Európa számára, egész Európa számára, mert Törökország van a frontvonalon, az ISIL, az iraki levantei iszlám állam elleni küzdelemben, fontos az infrastruktúra tekintetében, illetve a Daesh elleni küzdelemben voltak, akiket az is aggasztott, hogy mi a helyzet a Fekete-tengeren. Természetesen Törökország a Fekete-tenger szempontjából is kulcsfontosságú, és nagyon fontos az is, hogy a Fekete-tengeren, különösen a Krímben az orosz jelenlét egyre fokozódik. Ezért fontos a Európának, a NATO-nak is, hogy Törökország elkötelezett szövetségese legyen, és mind a déli instabilitással, terrorizmussal, Irakban, Szíriában tudjon foglalkozni, illetve tudja reagálni a Fekete-tengeri térségben lévő folyamatokra. A demokrácia, jogállamiság, ezek alapvető értékek a NATO számára, ezen értékekkel foglalkozunk, még Ankarában is, a NATO egy biztonsági szövetség, de vannak alapértékeink, és ez az az üzenet, amit is meg tudok ismételni. Kérdeztek Líbiával kapcsolatban. Teljes mértékben egyetértek, azt hiszem Gomes asszony vetette fel, vagy tette fel ezt a kérdést, teljes mértékben egyetértek önnel, biztonsági intézményeket kell létrehoznunk, mert hogyha kiképezünk erőket, de nincs meg az a struktúra, amihez kapcsolódnak, akkor instabilitás lesz belőle egy védelmi miniszter van, aki demokratikus felügyeletet gyakorol a haderők fölött. Fontos, hogy egységes parancsnokság legyen, megfelelő hírszerzés, és az ezáltal elismert kormány van, néhány eh, héttel ezelőtt tárgyaltunk, és a NATO szakértők, az ő szakértőik eh, találkoztak, hogy megbeszéljük, hogy ezt a védelmi intézményt hogy tudjuk létrehozni. Ez nem könnyű, és ez hosszú időbe telik, de mindenképpen foglalkoznunk kell az intézményépítés kérdésével. Kicsit bürokratikusnak hangzik, viszont rendkívül fontos Stettinár úr kérdezte a munkamegosztást, vagy a felelősség megosztást az Unió és a NATO között. Csak egy, én csak a NATO nevében szólhatok, a NATO tagállamok nevében, amelyek közül sokan uniós tagállamok is egyetelműen kifejtették, hogy azon unió tag, azon NATO tagok, amelyek uniós tagok is, a kollektív védelem nem az Európai Uniónak a feladata, hanem ez mindenek előtt a NATO feladata. És ez magától értetődik, mert a NATO kollektív védelmi ereje az egységben rejlik, az Európa-Észak-Amerika egységében ez nagyon sok mindent jelent. Észak-Amerika, Kanada, Egyesült Államok, ugyanakkor ők nem tagjai az Európai Uniónak. Tehát ahogy Észak-Amerikát hozzákapcsoljuk Európának ehhez a részéhez, ez egy nagyon fontos elem a NATO-ban. És ennek adott hangot az Európai Unió is, hogy ez nem okoz problémát, ezt világosan ki kell mondani, mert egy nagyon pragmatikusnak és konstruktív együttműködést tudunk folytatni számos területen. És ahogy említettem, különösen amikor az, e-, az Egyesült Királyság kilép az Európai Unióból, nem a NATO-ból, az Unióból, akkor természetesen 80%-a a NATO kiadásoknak nem uniós kiadás lesz. Tehát a nem Európai Uniós országok fedezik a kiadások 80%-át, ezért nagyon fontos, hogy a politikai és védelmi szempontból a NATO jelen legyen Európában. És akkor még Darzsang úr kérdésére ö, reagálnék, a déli ö, partnerség. Egyetértek önnel abban, hogy nagyon sok intézkedés, amelyet végre kell hajtanunk a terrorizmus elleni küzdelemben, annak semmi köze a NATO-hoz, az polgári ö, hírszerzés, rendőrségi, határőrizeti feladat, aminek semmi köze a NATO-hoz de ez nem jelenti azt, hogy a NATO ezt marginális szerepnek tekinti. A NATO-nak igenis nagyon fontos a szerepe, akkor is, hogyha marginális több százezer NATO katona van, akik különböző területeken harcoltak, és az üzenetet is tudják vinni. Az egyetlen ok, amiért Afganisztánban jelen vagyunk, az az, mert ö, terrorista támadások érték az Egyesült Államokat. A, a, az afganisztáni jelenléte lehetett megakadályozni a terrortámadásokat, és ezt folytatjuk. Tehát meg, látnunk kell, hogy a NATO a legnagyobb ö, katonai ö, fellépés a terrorizmus ellen. Akik ott ö, ö, szolgáltak, azoknak nem mondhatom azt, hogy marginális szerepet játszottak, mert nagyon is fontos szerepet, és fontos, hogy a afrikai illetve afgán erőket építsünk fel, akik most a saját hazájuknak a biztonságát tudják védelmezni. Ez egy nagyon nehéz munka a, szemben a terrorista szervezetekkel. Ezért mindig azt mondom, hogy a NATO amikor a NATO segít a koalíciónak az isis szembeni harcban, akkor egymás és egymás terveit is segítjük, akkor semmiképpen nem marginális szerepeket osztunk másoknak, hanem komoly munkát végzünk a terrorizmussal szembeni harcban. Tehát rengeteg különböző szerep van, sok nem csak a NATO-ra vonatkozik, de természetesen a NATO is szeretne minél nagyobb szerepet vállalni. Az utolsó kérdés pedig a nyugat-balkáni jelenlétünkre vonatkozóan. Ez ugyanis szintén a terrorizmus elleni harchoz kapcsolódik. Ugyanis nem régen Bosznia-Hercegovinával kapcsolatban kaptunk arról egy beszámolót, hogy milyen fontos az egész balkáni régiót megerősíteni annak érdekében, hogy meg tudják előzni a külföldre távozó harcosok aktivitását, hogy a terrorizmust meg tudják előzni, és a NATO ebben, ebből a szempontból kulcsfontosságú. Jelen vagyunk Koszovóban is, és más országokban együttműködünk a régió partnereivel, és természetesen a volt jugoszláv köztársaság Macedónia területén folyamatban levő kap, intézkedéseket is figyelemmel kísérjük. A legfontosabb a demokrácia megszilárdítása, a kormányzat felállítása, és figyelemmel fogjuk követni Albánia helyzetét is. Szeretnénk ugyanis megoldást találni megoldást látni a politikai problémákra, a parlament bolykotjára kitérve. Albánia ugyanis nagyon fontos NATO szövetségesünk a térségben. Úgy vélem, hogy ezzel megválaszoltam a legtöbb kérdést. De van még egy, úgy nézem, Hans asszonytól érkezett, hogy miért van szükség még több NATO-ra az együttműködésben. Nos, <clears throat> nagyon specifikusak vagyunk, nagyon konkrétak abban, hogy különböző szövetségeiseinket különböző konkrét kapacitás ért építésekre kérjük fel. Összességében azonban arra van szükség, hogy stabilabb, nehezebb haderőt állítsunk fel, nagyobb nehézgépeket, nagyobb komolyabb eszközöket gyűjtsünk össze, nem annyira a hidegháborús jellegűeket, mint amilyeneket például Afganisztánban vetettünk be felderítőgépeket, hanem ennél nagyobb, erősebb eszközöket is. Gyorsabbnak is kell lennünk a stratégia érdekében, nagyobb információ gyűjtésre, megfigyelésre és, és előnyösebb információ begyűjtésére van szükség és természetesen szükségünk van olyan egyszerűbb feladatokra is, mint például a gyakorlatok számának növelése, annak érdekében, hogy jelenlétünk is erősebb legyen. Rengeteg más kapacitás van még, amelyek területén többet kell befektetnünk, ugyanis a világunk egyre veszélyesebbé válik ebben a, ebből a szempontból. Köszönöm szépen a kérdéseket, remélem mindenkinek megválaszoltam. Stoltenberg főtitkár úr, minden kollégám nevében, akik itt voltak közöttünk, szeretném megköszönni, hogy eljött közénk, és ilyen fontos és részletekben menő vitát folytathatunk önnel. Úgy vélem, hogy ez az együttműködés úgyból bebizonyította, hogy milyen komoly előnyei vannak az EU-NATO kapcsolatok szorosabbra fűzésének, és a közös konzultációnak. Örömmel folytatjuk ezen nézet és eszmecserénket a jövőben is, a következő üléseinken. Köszönjük, hogy itt volt velünk! And we now... Most pedig magára hagyjuk Szede kollégáinkat, hogy folytassák az üléseket. Átadom a szót az elnökasszonynak. Igen, köszönöm szépen. Szede kollégák, kérem, mar- kérjük maradjanak még egy kicsit, és